Uh, the structure of this debate will be as usual. Uh, a first uh, oral. Úgy fogunk eljárni, ahogy eddig is eljártunk. És most uh, úgy haladunk, hogy meghallgatjuk a biztos jelöltet, utána pedig 45 kérdést kaptunk tagoktól, mindenki három percet kap. Tehát ez azt jelenti, hogy az a kérdésekre és a válaszokra is megoszlik. Az idő egy perc kérdésre, kettő perc a válaszra. Ezt szeretnénk betartani, hogy lehetőleg minden szakbizottsági tag megkapja lehetőséget, hogy kérdezzen. A tolmácsolás 22 nyelven zajlik, mindenki használhatja anyanyelvét, ahogy említettem már más meghallgatások során is, hogy ne beszéljenek gyorsan, hogy a tolmácsolás minőségét a sebesség ne befolyásolja. Most akkor végezetül téljünk át a lényegre. Dombrovskis biztos jelölt feladatköre nagyon releváns, hiszen az a gazdasági és monetári uniót kell előre mozdítani, hogy demokratikusabb legyen, hatékonyabb legyen, és hogy megfeleljünk a válság kihívásainak a szociális kohézió és a gazdasági versenyképesség erősítésével. A parlament szeretne hozzájárulni a gazdasági és monetáris unió erősítéséhez és a gazdasági kormányzás megfelelő megvalósításához természetesen a rugalmasságot is megfelelő módon alkalmaznunk kell, hogy megtaláljuk a megfelelő egyensúlyt a stabilitás, növekedés és a befektetések biztonsága között. Folytatnunk kell a további integrációt az úti terv alapján, hogy az asszimetriákat lehetőleg csökkentsük, illetve megszüntessük. Lényeg, hogy a gazdasági politikánkban erősítsük a szociális dimenziót is, hiszen ez a politikánk egyik alapja. Éppen ezért egy európai szociális faktumot szorgalmazunk. És most pedig szeretném átadni a szót társelnök asszonynak, Őszkug asszonynak. Köszönöm szépen. Néhány megjegyzésem lenne az eh, EMPLE szakbizottság nevéről, anyanyelvemen svédül fogom ezt tenni. Az Európai Unió belső piaca hangsúlyozza a szabad mozgást. Ez az Európai Unió egyik alapja. Ez eh, szükségesé teszi az új munkahelyek teremtését, amely az Európai Unió számára roppant fontos mindenképpen eh, a munkaerő számára biztonságot kell adni. Tehát nem csak több munkahelyre van szükség, hanem eh, meg kell akadályoznunk a munkanélküliséggel való visszaélést, meg kell akadályoznunk a versenytorzítást, a szociális dömpinget. Az eh, Európai Uniónak támogatnia kell a munkaerőpiaci partnerek közötti párbeszédet nagyon fontos az, hogy a megszületett autonómiákat támogassuk. A Laval helyzetre utalnék. Ez pedig olyan helyzetet teremtett például nálunk, amely során ki zsákmányolták a külföldről érkezett munkásokat. A munkaerő szabad mozgásának nem szabad ilyen eredményekkel járnia. Elfogadhatatlan az, hogy szociális dömping áldozatai legyenek az európai munkavállalók. Az Európai Parlamentnek foglalkozni kell az irányelvekkel, például a kiküldetési irányelvel, amelyet úgy kell kialakítani, hogy megakadályozza a szociális dömpinget. A szociális dömpingnek nincsen keresni valója az Európai Unióban. Mindenki kapja ugyanazt a bért, ugyanazért a munkáért, amennyiben ugyanúgy végzi ezt a munkát. A szociális párbeszéd Dombrovski úr felelősségébe tartozik majd. És reméljük, hogy betartja ígéretét, hogy előmozdítja a szociális párbeszédet. Természetesen tovább kell védenünk a munkavállalók tárgyalási jogát. Az Európai Unió soha nem lehet a helyzet győztese, amennyiben a tagállamok azzal versenyeznek egymással, hogy ki ad alacsonyabb bért. Ezt nem tűrhetjük. Köszönöm. Most pedig szeretném átadni Dombrovskis biztos jelölt úrnak, hogy